l'ordine del giorno reca la discussione Következő napirendi pontunk a közös vita, a kohéziós politika és az Európai Szolidaris, Szolidaritási Alap tárgykörében. A Kocolino jelentés a város rehabilitációról, mint a gazdasági növekedéshez való hozzájárulásról szól. Ezt követően Derek Von jelentését tárgyaljuk a területfejlesztés szerepéről a kohéziós politikában. és terítékre kerül Kolászka Bobinska asszony jelentése is az európai kohéziós politika szerepe Európa új energiapolitikájának végrehajtása tárgyában. Továbbá Rosa Estaras Ferragut jelentése is az európai szolidáris alapról, annak megvalósításáról és alkalmazásáról. Elsőként a jelentéstevőnek, Kocolino kollégának adom meg a szót négy percben. Ezzel a jelentéssel az volt a célom, hogy a jövőbeli európai kohéziós politika és általában az európai politika középpontjába az európai városokat és azoknak az összekapcsolását állítsam. Vannak nagy európai infrastruktúrális beruházások, amelyek munkahelyeket teremthetnek, és elsősorban magas színvonalú munkahelyeket és maguknak a városoknak az egymással való összekapcsolása, összeköttetése is a jövőbeni kihívások közé tartozik, hiszen ha megnézzük a demográfiai folyamatokat és az európai népességnek az öregedését, akkor azt kell, hogy lássuk, hogy a szegénység új formái jelentkeznek Európában, és nyilván ebben a helyzetben a negatív fejleményeknek a helyszíne a város, de hát lehet ez a kultúrának is a helyszíne, lehet a generációk együttélésének a helyszíne is. Ez az az ok, amiért mi az európai város számára egy tervet állítottunk fel, és a városoknak eh, az összekapcsolása számára. Az európai kohéziós politika és strukturális politika forrásait eh, felhasználhatjuk erre. Szeretnék itt eh, néhány pontot megemlíteni a jelentésből, így például fontos, hogy felértékeljük a városi környezetnek, a városi régióknak a szerepét. Fontos, hogy a korszerűsödésükön dolgozzunk. Fontos, hogy a városi eh, épületeknek az energiahatékonyságát a középpontba helyezzük, és itt nyilvánvalóan megtalálhatjuk a kapcsolódási pontokat a kohéziós politikával is, hiszen ezáltal tudjuk a városi örökségünknek a jövőjét biztosítani. Egy további fontos téma az éghajlatváltozásra figyelemmel az európai területen, hogy nagyon gyakran láthatjuk, hogy az európai városokat földrengések sújtják fontos, hogy a jövőben, a várostervezésben ez eh, szerepet kapjon, és megtaláljuk a városi építészetnek, a városépítésnek az új, ehhez alkalmazkodó formáit. Bizonyos tagállamoknak ezen a területen egyáltalán nincsenek politikai irányelvei. Vannak olyan tagállamok, akik teljesen feladták az építési politikájukat. Nem szabad, hogy a piaci folyamatok önmagában határozzák meg a városok fejlődését, Fontos, hogy figyelembe vegyék például a fiatal generációk és a nők új igényeit, és figyelembe vegyék a városi politika területén európai szinten a megváltozott családi összetételt is. Egy további fontos téma eh, a városokkal kapcsolatban a mobilitás kérdése és az áruk eh, szállításának kérdése. És nyilvánvalóan a fenntarthatóság ezen a területen is biztosítandó. Beszéltem már a városi örökségnek a fenntartásáról. Azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy olyan kihívás, amit figyelembe kell venni a mobilitás további fejlesztése területén is. Meg kell, hogy kíséreljük a város központok és a városi perifériák közötti összeköttetéseknek a javítását. Olyan városi politikára van szükségünk, amely nem csak eh, a gyorsan tűnő termőfölddel foglalkozik Európában, hanem a városi térségnek a minőségével is. Ezekkel a kérdésekkel foglalkoztunk hát a jelentésben, és um, zárásképpen még két megfontolást adnék önöknek útra valóul. A, erre allokált forrásoknak a 4%-át kellene a városfejlesztés támogatására fordítani, több európai forrásra van szükség ezen a területen. Úgy gondolom, hogy fontos, hogy egy erősebb jogalapot teremtsünk a várospolitika, az európai várospolitika számára, hogy erősebb forrásokat, több forrást is kaphasson ez a politika. Köszönöm szépen. Kocolino úr, következő jelentéstevőnk pedig Vón úr négy percben kap szót. Uh, thank you, uh... Köszönöm, elnök asszony és köszönöm a biztos úrnak is. Különös örömömre szolgált, hogy megkaphattam ennek a jelentésnek az elkészítését, ugyanis azt gondolom, hogy ez a szakpolitika az Európai Unió valamennyi régiójában különösen releváns. A különböző, következő több éves pénzügyi keretben pedig már megfelelő finanszírozást is kapunk. Ezen kívül az is nagyon fontos, hogy megfelelő szabályozása legyen a regionális politikának, hiszen csak így tudunk foglalkoztatást és növekedést teremteni. A bizottságtól javaslatokat kaptunk ezekre a szabályozásokra vonatkozóan, és a közös stratégiai keretre vonatkozó javaslatot, ami az öt legfontosabb alapot foglalja magában, különös örömmel fogadtuk. Ez egyszerűsíti az igénylés folyamatát, és könnyebb hozzáférést biztosít az európai források választékához. Amikor ezeket a szabályozásokat először próbálták bevezetni, olyan mechanizmusokat is javasoltak, amely összehozná ezt az öt alapot. A többszintű irányítás, közös fellépési tervek, integrált területi beruházások is felmerültek. Ezeket mind jó ötletnek tartjuk, és valamennyit üdvözöljük. De úgy gondolom, szükség van olyan mechanizmusokra, amelyek lehetővé teszik, hogy ezek a tevékenységek együtt hassanak az öt alapon keresztül, ahogy azt korábban is mondtam. Az Európai Unió valamennyi érdekelt felét be kell vonni egy kerekasztal vitába a régiók képviselőit, a helyi hatóságokat, és mindazokat, akik strukturális alapi programokat kezelnek nap mint nap. Ők tudják a legjobban, hogy mit tudnánk kezdeni a jövőben az európai strukturális alapokkal. És az egyik ilyen kerekasztal beszélgetés különösen hasznos volt a helyi és regionális szint szempontjából. Ennek az egyik példája Wales volt, gondolom azt is várták tőlem, hogy ezt hozzam fel. Itt egy portált, a 2014-es portált hoztuk létre, ahol gyakorlatilag egy egyablakos rendszerben követheti a folyamatot mind az irányítóhatóság, mind pedig a kérelmező. Egy másik jó példát szolgáltatott Hollandia, ahol valamennyi programot láthatott a helyi hatóság is, akik így csomagokat hozhattak létre az egyes Európai Uniós forrásokból, és így finanszírozhatták a projekteket. A harmadik jó példa Manchester és környéke volt az Egyesült Királyságban. Itt integrált finanszírozást lehetett létrehozni EU-s és más forrásokból. Tehát ha például egy infrastruktúrális, projekt egy európai regionális fejlesztési alapot foglal magában, azon kívül más forrásokat is igénybe vehetett. Az Európai Unióban számos más régió is hasonló ötletekkel állt elő. Ezeket is a legjobb gyakorlatokat össze kell gyűjteni, és megtalálni a módját, hogy hogyan lehet ezt Európa szerte elterjeszteni. Biztos úr, remélem, hogy ezt a javaslatot el fogják fogadni majd a végső jelentésben is. És így találunk olyan mechanizmusokat, melynek révén ezeket a jó ötleteket meg lehet valósítani. A régiók így ezt az öt alapot közösen használhatják majd arra, hogy finanszírozhassák projektjeiket. Ez a legjobb módja annak, hogy elérjük a 2020-as célokat, és úgy vélem, hogy így lehet növelni a gazdasági jólétet régióinkban és az egész Európai Unióban. Köszönöm szépen, most Kolárska Bobinska asszony kap előadóként. Dziękuję bardzo pani Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök asszony. Jelenleg rendkívüli lehetőségünk is van a szinergia hatás elérése érdekében a regionális politika és a kohéziós politika között. Tehát nagyon fontos, hogy teljesítsük ezeknek a politikáknak a céljait, és optimálisan használjuk ki őket. Az Európai Bizottság jelentős forrásokat allokált az Európai Regionális Fejlesztési Alapa energiapolitikai célok megvalósítására. Nagyon fontos, hogy jól használjuk ezeket a forrásokat. A jelentés világossá teszi azt, hogy az energiaprojekteket, amelyeket a kohéziós alapból támogatnak, támogatást nyújtsanak első sorban a regionális fejlesztéshez, a munkahelyteremtéshez, illetve segítsenek kiegyensúlyozni a régiók közötti különbségeket. Ami az energiállátás javítását illeti, és szintén segítheti a régiókat, azokat a régiókat, amelyek le vannak maradva. Különösen akkor, hogyha hajlandóak a decentralizált energiaforrásokba beruházni. A jelentés világosá teszi azt, hogy az energia és regionális politika legfőbb céljai között kell, hogy szerepeljenek a beruházások a decentralizált energiaforrásokba, illetve az energiahatékonyságban, valamint nagyon fontos bővíteni az energiainfrastruktúrát. Gyakran beszélünk az energiaforrásokról, de kevesebb figyelmet szentelünk az energiaszállításnak és átadásnak. Azt gondolom, hogy ezen a területen javítanunk kell az energiainfrastruktúrát. Az európai régió között különbségek vannak, és nincsen egy mindenkire ráhúzható megoldás. Vannak olyan térségek, amelyek épületrenovációba szeretnének befektetni, illetve energiahatékonysági projektekbe. Másút gyengélkedik az energiaszállítás, és itt szeretnék javítani az infrastruktúrát. Ezeknek a céloknak van egy közös pontja, mindannyian európai célok. Mivel fejlettségi szintek között is különbség van a régiók között, a jelentés felhívja a figyelmet arra, hogy a regionális hatóságoknak is bele kell tudniuk szólni a döntésbe, különösen ami az Európai Bizottság és a tagországok közötti vitát illeti. Fontos, hogy a térségek maguk választhat, választhassák ki azt a projektet, amelyet meg szeretnének valósítani, hiszen ők látják legjobban, legjobban azt, hogy milyen projektekre és hol kell beruházni. Hát nem csak a pénz elköltéséről van szó, hanem arról, hogy ezt okosan kell elkölteni. Hogyha van egy olyan térség például, amely már modernizálta az iskoláit, és a bizottsági projekt, amely az iskolák modernizációjára vonatkozik, akkor az a régió ne kapjon büntetést, amely már megvalósította a házi feladatát, illetve túl gyorsan teljesítette ezt a célt. Következő pénzügyi perspektívában több pénz lesz az energiára, de fontos, hogy a kohéziós politikát ne lehessen kizsákmányolni minden olyan helyzetben, amikor egy adott projektet meg kell valósítani. A kohéziós politika nem helyett is, helyettesítheti a megfelelő finanszírozást. Ezt újból és újból fel fogjuk hozni. A kohéziós politikára szükség van, teljesítenie kell a céljait, más politikákkal kapcsolatba kerülhet, de nagyon fontos, hogy ott is meglegyenek a megfelelő finanszírozási források. La relatrice eh, Estaras per... Köszönöm szépen, most Estaras Ferragut asszony kap négy percben szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. 2000 2002-ben állítottuk fel az Európai Szolidaritási Alapot, hogy a tagállami súlyos természeti katasztrófákra megfelelően tudjunk reagálni. Valamint támogassuk a csatlakozási jelölteket is. Azóta ehhez hasonló lehetőséget nem láthatunk Európában. Ennek a pénzalapnak nagyon nagy volt a sikere, ami azt is jelentett, említette, hogy eh, az Európai Unióban a szolidaritás mint alapelve sikerült megvalósítanunk. Az elmúlt tíz évben ugyanakkor azt mutatta a tapasztalat, hogy vannak ezeknek a pénzforrásoknak, alapoknak bizonyos hiányosságai is. Vannak eh, olyan természeti katasztrófák, amelyek eh, olyan mértékű károkhoz vezetnek, hogy ezeknek a helyreállítására nem elegendőek a pénzforrások. Ha azonban vannak olyan természeti katasztrófák, amelyek ugyancsak egy régiót érintenek, de az ottani lakosságnak a mindennapjaira is kihatással vannak, akkor ebből a régióból tömegével érkeznek a kérelmek, és mégis tömegével utasítják el őket. 60%-nál több ugyanakkor a e kérelmek közül természeti katasztrófával kapcsolatos hatásokra vonatkozott. Tehát el kell, hogy mondjuk, hogy megvoltak a bevált mutatószámaink, megvoltak a forrásaink, és a természeti katasztrófa által sújtott, sújtott régiókban bizonyos reményeket keltettünk, amiket nem voltunk képesek beváltani. A jelentésben azt sürgetem, hogy a katasztrófának a problémás definícióját, fogalom meghatározását tisztázzuk, és gyorsítsuk az alapnak a cselekvését előfordul, hogy 9-10 hónapot is késik a katasztrófa időpontjához képest a kifizetés, az érintett lakosságnak ez ellehetetleníti az életét. Tehát szeretnénk, hogyha az eljárások felgyorsulnának, és adott esetben előleg kifizetésre is sor kerülhetne. Az is megmutatkozott, hogy például az asszály és a katasztrófának más lopakodó formái adott esetben a károk a kárértékelésnek a 10 hetes határideje mellett már visszafordíthatatlanná válnak. Tehát itt sokkal gyorsabb cselekvésre van szükség, és ebben a tekintetben a rendeletnek az átdolgozását, módosítását várnánk el, természetesen a források megkurtítása nélkül. Ez is támogatást nyújtan az érintett lakosságnak. Annak idején elhangzott az a javaslat a bizottság részéről 2005-ben, hogy ez történjen meg, de hát a tanácsnál ez süket fülekre talált. Annak idején azt javasolták, hogy a pusztán természeti katasztrófákat is vonják be az alkalmazási körbe. Jó lenne, hogyha ezek a módosítások most végre megtörténnének, de természetesen enélkül, hogy a források források meg lennének kurtítva. A régiók mellett a brutó nemzeti össztermékkel kapcsolatos kritériumokat is javasolnánk, amelyek figyelembe vehetnék az érintett régiók fejlettségi szintjét is. Tehát az egyes eljárásoknak az egyszerűsítése a szükséges lenne, és a bizottság megszüntethetné az elválasztást a megítélt forrásoknak a folyósítása és tényleges kifizetése között. Így akkor gyorsabban és hatékonyabban tudnánk cselekedni. Elnök, köszönöm szépen, most pedig Hán biztos úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt hölgyeim és uraim, az Európai Bizottság nevében először is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőknek a kitűnő jelentésekért. Tekintettel azokra a tárgyalásokra, amelyek most a tanács és a parlament között folynak, mindenképpen elmondhatjuk, hogy ezek nagyon is hozzá tudnak járulni ezek a jelentések az európai térségnek a teritoriális kohéziójához, és az európai térségnek a teritoriális kialakítása, optimalizálásához. Erős jelzést kaptunk a parlament részéről a jelentésekben, és nagyon örülök, hogy a parlament és a bizottság a lényegi kérdésekben egyet ért. A regionális politika területi szempontjai központi jelentőségűek lesznek az új területi politikában. Kocolino úr aláhúzta, hogy milyen a jelentősége az agglomerációknak, a városi területeknek, és aláhúz, hogy mennyire fontos a közös európai 2020-as növekedési céloknak a megvalósítása. Akár az erőforrás hatékonyságáról, az erőforrás szegény gazdaságról, vagy az európai beruházási térség fontosságáról beszélünk, mindenképpen fontos szerepet játszanak ebben a városok, és mindenképpen bele kell, hogy vegyük őket a cselekvésünkbe. Úgyhogy számomra elengedhetetlennek tűnik a többszintű kormányzás szellemében, és megismételném, hogy a tárgyalások során arra fogunk törekedni, hogy a kormányok a regionális és helyi szintet és a nem kormányzati szervezeteket is bevonják a programoknak a kidolgozásába. Tehát ezért fontos, hogy a tervezés és a megvalósítás a lehető legszélesebb alapokon nyugodjon. Fontos, hogy az érintetteket résztvevőké tegyük, tehát a városoknak biztosítani kell ez a megfelelő eszközöket, ezért ragaszkodunk ahhoz a javaslatunkhoz, hogy az Európai Regionális Fejlesztési Alapnak legalább az 5%-át a városi térségfejlesztési projektjére fordítsuk, olyan projektekre, amelyeket a városok, és erre szeretnék külön maguk alakíthatnak ki. Tehát ezek az integrált területi kezdeményezések részesülhetnének 5%-ban, és ezen túlmenően az Európai Regionális Fejlesztési Alapból más jövőbeni tervekbe is allokálunk pénzeket. Az átfogó és integrált megközelítés ma szükségességét sok jelentés aláhúzza, és a közös stratégiai keretet ezt fogja biztosítani a partnerségi, együttműködési megállapodásnak. Ennek köz, ebben központi szerepe lesz. Fontos, hogy ezek a javasolt eszközzel megfelelően támogatva legyenek, és így célirányosan tudjunk válaszolni. Ezek a részben új eszközök nyilvánvalóan további tisztázást igényelnek, és bizonyos cselekvési útmutatásokat is a bizottság részéről. Én biztosíthatom önöket, hogy az én főigazgatóságom nagyon nagy erővel dolgozik azon, hogy a tagállamoknak a igazgatási hatóságai számára a lehető leghamarabb eh, eljárási útmutatásokat tudjunk eljuttatni. Az elkövetkezendő időszakban még több figyelmet fogunk fordítani az administratív kapacitásoknak a felépítésére. Itt közös felelősségünk van a tagállamokkal. Ezzel kell biztosítanunk, hogy a forrásokat úgy használjuk föl, hogy azok növekedést és foglalkoztatást generáljanak. Ugyanez érvényes természetesen a fenntartható energiapolitikára is. Kolarska, Bobinska asszonynak szeretnék köszönetet mondani a jelentésért, és biztosíthatom őt arról, hogy látjuk a kohéziós politikának a jelentőségét az energiapolitika szempontjából, és én osztom ezt a hozzáállásmódot. Fontos, hogy itt személyre szabott megoldásokat találjunk az egyes régiók számára úgy az energiahatékonyság, mint a megújuló energiaforrások hasznosítása kérdésében. Engedjék meg, hogy mondjak még néhány szót a Ferragut asszony jelentéséről és az Európai Szolidaritás Alapról. Tíz év alatt 23 tagállam és tagjelölt 49 katasztrófa esetén 3,1 milliárd eurónyi támogatást kapott Európa tehát egy szolidáris közösség, és örülök annak, és hálás vagyok azért, hogy a szolidaritási alappal megfelelő eszköz, eszköz van a kezünkben ennek fenntartására. Biztos vagyok abban, hogy ezt az eszközt jobb, még jobban és még hatékonyabban ki lehet alakítani. Köszönöm ezt Tarasz asszonynak a jelentését, hiszen ez hivatkozik a 2011-es októberi bizottsági közleményre, erre hivatkozva fejti ki E, az ezzel egyező európai parlamenti véleményt. A közeljövőben egy konkrét jogszabályjavaslattal fogunk érkezni, és már ma kérjük önöktől ennek támogatását. Szeretnék tehát még egyszer köszönetet mondani önöknek az elvégzett munkáért, a kitűnő együttműködésért. A növekedés és a foglalkoztatás e, elsősorban helyi szinten, a regionális szinten alakítható ki, ehhez kell az optimális támogatást megadnunk. Ehhez az egyes politika területek közötti és eszközök, források közötti koherenciát kell biztosítani, az érintetteket résztvevőké kell tenni, és a helyi, illetőleg regionális eh, szükségleteket még komolyabban figyelembe kell venni. Ahogy a múltban, ugye a jövőben is számítani fogok az Európai Parlamentre, hiszen önök erős eh, együttműködő partnerek ebben a kérdésben. Köszönöm. Grazie, commissario. Köszönjük a biztosnak. Most megadnám a szót Jusmenova kollégának, aki a bizottság, szakbizottság nevében fog hozzászólni. A Lisszaboni eh, területi eh, stratégia igen fontos az Európai Unió számára. Ez jó alapot szolgáltat arra, hogy stratégiát alkossunk a 2020-as célok elérésére. A közös stratégiai keretet arra fogják használni, hogy jobban végrehajtsák az alapok céljait. A helyi fejlesztés, az integrált területi beruházás, ezek segíteni fogják a helyi közösségek fenntartható fejlesztését. az alulról induló megközelítés elvét aktívan alkalmazni kell, és be kell vonni a szakpolitikák és stratégiák tervezésébe. Az administratív kapacitást növelni kell, a terheket pedig csökkenteni. Köszönöm. Köszönjük. az Ipari Kutatási és Energetikai Bizottság képviseletében Encsuk kolléga. Köszönöm, elnök asszony! A kohéziós politika alapvetően fontos az Unió egésze számára. A kohéziós politika sikere segíteni fog a hátrányos helyzetű régióknak abban, hogy jobban integrálódjanak az Európai Unióba, ez pedig mindenkinek hasznára lesz ezért nem szabad csökkenteni a kohéziós finanszírozást a következő több éves pénzügyi keretben sem. Ahogy az ITRE bizottság jelentés az ITRE bizottság jelentés tevőjeként azt gondolom, hogy az energiaprojektek finanszírozása különösen a kevésbé fejlett keleti területeken az energiahatékonyságba való befektetéssel kell, hogy párosuljon, különösen az építkezési szektorban. Ezt pedig helyi szinten támogatni kell, kölcsönök, támogatások és hasonló intézkedések révén. Az energia infrastruktúra projektjeit támogatni kell. Ez pedig azt jelenti, hogy koordinációra van szükség a strukturális alapok, valamint az európai csatlakozási eszköz keretében. Köszönöm. Köszönjük. Most pedig a frakciók hozzászólói következnek. Először is a néppárt részéről Mazzoni úr két percben fog beszélni. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm az előadóknak az elvégzett munkát. A jelentések, amelyekről beszélünk, közös alapról indultak. És mind a négynek az a célja, hogy fejlesz a kohéziós politika területi dimenzióját. Nagy örömömre szolgál, hogy ahogy Hán biztos is mondtam, mind a négy jelentés kiváló színvonalú, és örülök annak is, hogy elismerte, mindnek közös a célja. A városok a kohéziós politika szívét jelentik, ahogy ezt a Kozzolino jelentés is hangsúlyozza, de ő, ezek nem magukban elszigetelten állnak, hanem az őket körülvevő vidéki területek is igen fontosak. Ezek lehetnek a növekedés motorjai. Ha beruházunk a környezetbarát megközelítést szem előtt tartva, és amennyiben a városfejlesztési programok például a szolidaritás célzottabb és hatékonyabb módon kerülnek megvalósításra. Ezt egyébként az utolsó jelentés is kihangsúlyozza. Ezt az eszközt lehetne rugalmasabban és kevésbé mereven alkalmazni ahhoz képest, ahogy az az elmúlt években megvalósult. Mivel a Kodzolino jelentés árnyék tevője voltam, én erre a dokumentumra koncentráltam leginkább. szorosan együttműködtem az előadóval, és közösen kiemelt figyelmet fordítottunk a városi dimenzióra. Arra kértük a bizottságot, hogy gondoskodjon arról, a városfejlesztés céljai kapcsolódnak az Európa 2020 céljaihoz, és intelligens, fenntartható módon fejlődnek tovább. Az 5%-nak inkább minimumnak, semmint maximumnak kellene lennie. Végül pedig azt kértük, hogy a helyi közigazgatás szereplői is részt vessenek a tervezésben, és olyan helyi modellt alakítsunk ki, ahol helyben születnek a döntések is. Köszönöm. Volé Krill, Köszönöm szépen, Krill asszonynak adom meg a szót, két percben parancsoljon. Mikrofon nélkül beszél a hozzászóló. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztes, tisztelt biztos úr, kedves kollégák! A kohéziós politika nagyon széleskörű téma, ezt mutatta az itteni vita is. A városfejlesztéstől, a városok hozzájárulásától, a gazdasághoz, ezen témákon át a területfejlesztésről, a területfejlesztési együttműködésről is szó van, az energiapolitikáról, illetve az energiapolitika hozzájárulásáról az energiapolitikához, a szolidaritási alap is elhangzott, és számos más témát is meg tudnék itt említeni. Ez egy nagyon pozitív kép, de oda is kell figyelnünk. Azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy itt világos célokat fogalmazzunk meg a kohéziós politika számára, illetve a rendelkezésre álló célokat, illetve eszközöket erre a célra fordítsuk. Nem használhatjuk az öntözőkanna elvet, erre a múltban volt példa. A kohéziós politika jelenlegi kialakítása nagyon fontos, hogy 2014-től kövesse ezeket a célokat. Azt gondolom, hogy ezzel az új kohéziós politikával egy további témát is célozzunk meg, a saját eh, hozzájárulásunkat a kohéziós politikához. Jót kell tennünk, és eh, ezt a gyakorlatban is meg kell valósítanunk. Ez akkor serülhet, hogyha a partnerségi elvet komolyan vesszük, és a régió partnereiket, partnereit jól bevonjuk az operatív programok előkészítésébe. A projektek így jobban men- mehetnek majd, illetve ismertebbé is válhatnak. Egy további fontos pont, hogy az európai politikákat jobban koordináljuk, a kohéziós politikán belül egymás között is, de más politikákkal összevetve is. És végül, de nem utolsó sorban, nem segít bennünket az, hogyha a pénzügyi eszközöket nem eh, bocsátjuk rendelkezésre, tehát nagyon fontos, hogy pozitív eh, eredményre jussunk a több éves pénzügyi keretről szóló tárgyalásokban, illetve a polgárok számára is jó politikát valósítsunk meg. Köszönöm. Grazie. Köszönöm. Az ALDE frakció nevében Manescu úr két percben kap szót. Köszönöm szépen. Mindenek előtt szeretnék gratulálni az előadónak, tehát még egyszer gratulálok ehhez a kiváló jelentéshez. Nagyon jó intézkedéseket javasol, és ezeknek az intézkedéseknek mind a kohéziós politika a célja. Nagyon fontos, hogy az elkövetkezendő időben a strukturális alapokkal együtt növeljük a tagállamok versenyképességét. Különösen fontosnak tartom azt, hogy a városi központok is profitáljanak ebből, hiszen a válság őket nagyon erősen érinti. Ott elég sok a munkanélküliség, nagy a szegénység, ott a diszkrimináció. Gondoljunk ezekre a városokra, ahol nagyon fontosak az Európa 2020-as stratégia céljai is. Csak is akkor érhetünk el versenyképességet globális szinten, hogyha a városi, de regionális központokban is nagyobb fejlődést érünk el. Nagyon fontos ebben a tekintetben az, hogy támogassuk az energia infrastruktúrába történő befektetéseket, illetve az olyan tevékenységekbe, amelyek az energia hatékonyságot növelik. A strukturális alapok kulcs szerepet játszanak, főleg ezen célok elérésében. Ezen kívül a következő időszakban is gondoskodnunk kell arról, hogy bizottsági szinten, de tagállami szinten is megfelelő intézkedéseket foganatosítsunk, hogy a felvevő képességet növeljük. Ezen kívül még eh, szükségünk van arra is, hogy egyszerűsödjön az egész ügy, és eh, így az egyszerűbb ügyintézéssel sokkal inkább eh, tudjuk fejleszteni az érintett régiókat. Nagyon fontos az, hogy a, a helyi szerveket is bevonjuk a döntéshozatalba. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Most Kriszoggelosz képviselő a zöldek nevében egy percre. A szolidaritási alap 2002-ben indult. Már más olyan fellépést is ismertünk, amely azt jelentette, hogy katasztrófa esetén fokozottabban alkalmaztunk alapokat. Viszont ennek az alapnak a funkcionalitását javítania kell a parlamentnek azért, mert hogyha valamilyen természeti vagy egyéb katasztrófa következik be, akkor gyakrabban kell, vagy fokozottabban kell fellépni. Több mint 500 millió eurót költöttünk természeti vagy egyéb katasztrófákra, amelyben több ezren haltak meg de az összes katasztrófa által érintett vagy okozott kárt nem tudjuk orvosolni vagy finanszírozni. Segítenünk kell azokat, akik katasztrófa áldozatai válnak, de a katasztrófák további következményeit is figyelembe kell venni azért, hogy az alapokat jobban használjuk ki. Az eljárásokat javítani kell, világosabb eljárásokra van szükség, és jobban meg kell érteni, hogy mikor kell alkalmazni az alapokat, mert az elmúlt időszakban az összes rendelkezésre álló alapot felhasználtuk, kiürítettük. Jobban kell ezeket alkalmazni az EU részéről. Köszönöm. Most pedig az ECR nevében Vlaszak úr két percben. Tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselőtársak! Mindenki tudja, hogy a kohéziós politika jegyében tárgyalt alapokat a 2020-as évig határozzuk meg mindenképpen ezeket hasznosítani kell, ez javunkra kell, hogy szolgáljon, és amikor mi most Strasbourgban vagy Brüsszelben tárgyalunk a részletekről, akkor közben otthon a végrehajtási struktúrákat dolgozzák ki, a programokat készítik el, arra vonatkozóan, hogy a következő programozási időszakban hogyan használják fel ezeket a pénzalapokat. sokkal nagyobb szerepet kell, hogy játszanak a városok, mert mindenki tudja, hogy csak a városok rendelkeznek megfelelő képességekkel, és csak akkor lehetnek szükségesek, hogyha jól gazdálkodnak az alapokkal. Éppen ezért a városokat jobban be kell vonnunk ebbe a munkába, és az új törvényozási vagy az új törvénykezés jegyében ezt lehetővé kell tennünk. Arra is kérjük a bizottságot, hogy rendszeresen tájékoztasson bennünket arról, hogy a városok hogyan vesznek részt ezekben a struktúrákban. Kérem a bizottságot, hogy hívják meg a városok képviselőit a tárgyalásokra. A prioritásainkat is meg kell határoznunk a finanszírozást illetően a leghatékonyabb térségeket figyelembe véve, de nem szabad a kisvárosokat és a vidéki térségeket elhanyagolni, mert a strukturális alapok mellett még a mezőgazdasági fejlesztési alapot is felhasználhatják a vidéki térségek. Például ott van a visszanemtérítendő áfa, azután a programok, amelyekre jogosultságuk van, bizonyos esetekben az önkormányzatoknak, és az önkormányzatokban egy kontaktpontot kell kijelölni, és meg kell adni az összes információt az egyes programokról. Legyenek egységes kritériumok, eljárások a kifizetésekről, azért, hogy minél egyszerűbb legyen az eljárás, ezért a bizottságnak motiválnia kell a tagállamokat azért annak érdekében, hogy a rendszer keretében minél egyszerűbben le lehessen hívni az alapokat. Hölgyeim és uraim, az egész folyamatot le kell egyszerűsíteni, mert a következő programozási időszakkal késni fogunk valószínűleg, jó lenne, hogyha ez kevésbé hosszú lenne, mint 2007-ben volt. Ezzel kapcsolatosan az elnökség minden, elnök, minden erőfeszítést megteszi, és támogatnunk kell ettéren. Köszönöm. Az RD nevében Páska úr két percben. Elnök asszony, biztos úr, Először is szeretném nagyra értékelni azt, hogy az Európai Parlament igen hosszas vitákat követően a vidéki területek, régiók, szigetek és ritkán lakott területek támogatását követően most végre a városok, települések fejlődésére irányítja figyelmét. Európában ezeknek a területeknek van foglalkoztatás, termelés és gazdasági növekedés szempontjából a legnagyobb lehetősége. állampolgáraink vagy közigazgatási, vagy ipari, vagy kereskedelmi központokat alakítottak ki a városok közelében a társadalmi szociális, gazdasági fejlődés pedig jelentős mértékben változik attól függően, hogy a városokban, városok környékében hogyan működik a lakosság élete. Éppen ezért nagyon fontos, hogy szervezeti és materiális előfeltételeket biztosítsunk ahhoz, hogy a városi környezeteket újra szervezzék, építsék és kielégíthessék az ott élők igényeit. Ez azt jelenti, hogy át kell alakítani az épületeket, energiahatékonyságot beleértve, a városi közlekedési beruházásokat beleértve a, a zaj és környezetszennyezés csökkentésével együtt. Ez az az intézkedés csomag, amely megfelelő alkalmazással a az Európai Unió lakosságának 80%-ának az érdekét szolgálja, ezért kell komolyan figyelni rá. Köszönöm. Köszönöm szépen. A következő hozzászóló a GUE nevében Oranzsi úr, egy perc. Le micro marche, oui. Madame la Présidente, merci. Köszönöm, elnök asszony. Biztos úr, a parlament tárgyalási tímjének tagja vagyok, annak a tímnek, amely az alapok általános rendelkezésével foglalkozik. Szeretném kérni, hogy az elvárások szerepeljenek a jelentésben, s a jövőbeli európai alapokban a finanszírozás biztosítva legyen. De nem mindig sikerül megnyerni a tagállamokat ahhoz, hogy a regionális politikában valóban ugrás következzen be. Az Európai Parlamentnek egységesnek, elszántnak kell lennie e téren, de az biztos, hogy nehéz a feladatunk. Biztos úr, a legutolsó találkozónk során alkalmam volt arra, hogy nagy nyugtalanságomnak adjak hangot a következő több éves pénzügyi tervvel kapcsolatosan. Először fordul elő az Európai építmény történelmében, hogy a költségvetés csökkentették, és mindent meg kell tenni azért, hogy a regionális politika jövője biztosítva legyen. Köszönöm. Köszönöm. A függetlenek nevében Stadler úr egy percben. Elnök asszony, biztos úr, mind a négy jelentést támogatta a szakbizottság, és mind a négyben azt olvashatjuk, hogy a kohéziós politika szabályait meg kell változtatni. És köszönjük a bizottságnak, a biztosnak, hogy ezt megteszi. Már említette valaki az öntöző kanna elvet, most sokkal céltudatosabban, célirányosabban kell cselekednünk, és nem öntöző kanna elvet alkalmaznunk. Tényleg felléphetünk a munkanélküliség ellen, ezekkel a kohéziós politikai eszközökkel, és főleg akkor, amikor az agglomerációkra koncentráljuk az új politikát. A jelentés először javasolja a német és az osztrák adminisztrációban létezik egy úgynevezett központi helyek elmélete. Ennek az elméletnek egyre nagyobb a jelentősége, hiszen ezeknek a jelentősége nagyobb. Hogy elégséges lesz-e 5 százalékot eh, itt a regionális fejlesztési alapból erre szánni, hát azt eh, én kétlem. Tehát valószínűleg a jövőben itt több forrásra lesz szükségünk. Tehát valószínűleg több forrást kell majd átcsoportosítanunk. Azonban nagyon fontos az, hogy új eszközeink legyenek, hogy ezek továbbfejlődjenek, és akkor így eh, hatékonyabbak lehetünk. De szerintem ez nem az utolsó olyan dolog, amely az agglomerációkkal foglalkozik. Itt a német Koszolino jelentés verzióban, illetve a fordításban van a tízes pontban egy hiba. És uh, itt nem az energia hatékonyság ellen kell felléptünk, hanem mellette. Köszönöm szépen. Grazie, ora la parola agli altri. Köszönöm szépen. A többi hozzászólóra kerül most a sor. Az első Lukacevska asszony, két percben. Köszönöm szépen. A kohéziós politika, amely kulcsfontosságú eszköz, befolyásolja a regionális különbségek kiegyenlítését és harmonikus fejlődést indulhat el az Európai Unió egészében. A kohéziós politikának köszönhetően a, a régi kontinensen végigsöpörő recesszióból is ki lehet találni. Éppen ezért fontos, hogy a kohézió új perspektíváját és alapait megfelelő formában alkalmazzuk. Csak így tudjuk megvalósítani a kitűzött célkitűzéseket. Árnyék előadóként rámutattam már többször is arra, hogy ahhoz, hogy az európai alapokat felhasználó régiók ösztönzéséhez fel kell tudnunk gyorsítani a felhasználási útvonalakat és csökkenteni az adminisztratív terheket. Minden alapot maximálisan ki kell tudni használni. Nagyon fontos, hogy az állampolgárokat még inkább bevonjuk, és az Európai Uniós alapok felhasználására a közösségi fejlesztések ösztönző eszközével hívjuk fel a figyelmet. Ezek további lehetőségeket tudnak majd a civil társadalom, a helyi lakóközösségek eh, életében felszabadítani. A helyi mechanizmusokkal javítani lehet az élet és lakó körülményeket. Kéz a kézben az ére elnökséggel járuljunk mi is hozzá a növekedéshez, az Európai Unió minden régiójának, minden országának, vidéki városi területének bevonásához, hiszen minden ilyen területnek megvan a megfelelő versenyképességet biztosító lehetősége. Ezeket a lehetőségeket ki kell használni. A különböző régiók előnyeit oly formában kell tudnunk összefésülnünk, hogy maximalizáljuk a jó, gyakorlatok és tudás. Honorevole Olencsak. Köszönöm szépen. Olencsak kollega másfél percre. Köszönöm szépen. Az SND frakció nevében szeretnénk néhány alapvető kérdésre rámutatni. A kohéziós politikán belül a szegénység ellen is fel kell lépnünk, az energiaszegénység ellen is. Nagyon konkrét intézkedések vannak a kohéziós politikából, amelyet alkalmazhatunk. Minden Európai Uniós állampolgárnak joga az en, a jó energiaellátáshoz való hozzáférés és a megfelelő áru energiához. Nem akarjuk feladni az éghajlatváltozási politika ambiciózus céljait, különösen az Európai Unió gyengébb régióiban új megoldásokra van szükség, új beruházásokra a megújuló energiához. Ez a az Európai Unió jövőjének, energiaellátásának és versenyképességének jövője. Az energiahatékonyságot erősíteni kell. Az energia célkitűzéseket azonban nem lehet egymás ellen kijátszani. A harmadik dolog pedig az, hogy a kohéziós politika véleményünk szerint inkluzív, befogadó politikává kell, hogy váljon, amely kielégíti minden régió szükségletét, feltételeit. Támogatni kell a helyi energiákat, de nem szabad az alapokat csökkenteni, nem szabad a nagy energiatermelő vállalatokat a megújuló energiáktól visszatántorítani, hiszen ezekre is szükség van a biogáz, a természetes vagy földgáz egyaránt fontos, hiszen mindkét forrás energiát biztosíthat a legszegényebb vidéki területeknek is. Az energiapolitika legyen kielég, kiegészítő, fogó több megoldást biztosító. Honorevole Manner, un minuto. Manner asszony, egy percben. Elnök asszony, biztos úr, először is köszönöm, hiszen kiváló jelentéseket hallottunk, ahogy többször mondták. A kohéziós politika jelenlegi vitánk témája. A kohéziós politika több cél, célt szolgáló politika, ezért nagyon fontos, hogy megfelelő pénzügyi kereteket is biztosíthassunk a jövőben is. Az energia különösen, energiapolitika különösen fontos a kohéziós alapban a jövőben sokkal nagyobb forrásokat kell biztosítani az energiafinanszírozásra, különösen a, a megújuló energiára, hiszen ez a terület a, a nem központi területeken munkahely lehetőséget is biztosít. A jó gyakorlatokat ki kell tudni cserélni. A regionális együttműködés ebből a szempontból is nagyon fontos, és ezért aggaszt a tanács által vázolt irány. Ki, csökkenteni kívánják a, az újonnan vázolt csomag révén a forrásokat. A bizottság javaslata is erre mutat. ha megnézzük a parlament álláspontját, akkor a tanács messze elmarad attól, amit a parlament javasol. Remélem, hogy a bizottság tud nyomást gyakorolni a tanácsra majd. Köszönöm, Miranda képviselő asszony, egy percre. Köszönöm, elnök asszony. Árnyék előadóként úgy gondolom, hogy nagyon lényeges, hogy fenntartható legyen a kohéziós politika, legyen hatékony, optimál, optimalizálni kell a kohéziós politika különféle árnyalatait. Nincs egyetlen egy energiamodell Európa számára. Az országokban különféle energiamodellek vannak. Az én országomban például nagyon sokat importálunk energiát Európa többi részéről. És természetesen ez arra ösztönöz minket, hogy kutassunk a megújuló energiaforrások iránt, hogy csökkentsük függőségünket. Tehát eh, az energiahatékonyságot eh, szeretném kihangsúlyozni, és a megújuló energiaforrásokat megfelelő árért, hiszen jelenleg az árak nagyon aránytalanak. Nyilvánvalónak kell lenni, hogy eh, ha például arról beszélünk, hogy áttérünk más energiaforrásokra, szóba kerül például a palagáz is. Vigyáznunk kell. Köszönöm szépen. Most uh, Nikolson 1 perc 30 másodperc a kapszót. Köszönöm szépen. Szeretném mindenképpen megköszönni a parlament előadóinak és uh, csapatainak a jó munkát. Hiszen nagyon jó jogalkotási csomagról van szó, amely a kohéziós politikával foglalkozik. Tehát elképzelhető, hogy 2014-re még nem lesz ilyen a kohéziós politika, de valamikor igen. Tehát mindenképpen lesz egy átmeneti időszak, és vannak átmeneti régiók is, például Észak-Írország, ahonnan én jövök. Ezek a régiók nagyon fontos szerepet fognak játszani a jelenlegi rendszerről a jövő rendszerre való átállásban. Az elmúlt évek során már láthattuk, hogy milyen változások lehetnek. Nagyon fontos Észak-Írország számára, Észak-Írország jövője számára. Nagyon hálás vagyok Gutierrez képviselő javaslatáért, és a tanács és a parlament ebben már meg is állapodott a területi együttműködés tekintetében. Azonban még mindig aggódom a finanszírozás tekintetében, hogy honnan jönnek majd a források. Biztos úr, mindenképpen külön finanszírozást is biztosítani kell. És uh, itt nagyon sok jó, kiváló alap van, azonban óriási munka ezeket összehangolni megfelelő módon. Mindenképpen prioritásokat kell létrehoznunk. És uh, a költségvetésben pedig meg kell állapodnunk, azonban nekünk a parlamentben prioritásokat kell kialakítanunk. Köszönöm. Onorevole Bizzotto, due minuti. Mizotto képviselő két percben. Köszönöm. A szolidaritási alapról beszélünk, amelyet nagyon sok alkalommal felhasznált az én országom, például a szombriai földrengés, a Reggio Emiliai tragédia során, és az én régiómban is használtuk akkor, amikor meg kellett küzdenünk a közelmúlt árvizeivel. Elismerem az alap fontosságát, de vannak korlátai, például a határidő. Szerintem ez felesleges követelmény, mert késlekedés nélkül kell az érintett zónáknak, térségeknek megkapniuk a pénzalapokat, hiszen ezek sürgősek a helyi hatóságok nem tudnak végtelenségig várni a támogatásra, sokszor ez már bekövetkezett a brüsszeli bürokrácia miatt. Különben a szolidaritási alap lét jogosultsága kérdőjeleződik meg, de már két éve kérem azt, hogy működjenek ezek az alapok egyszerűbben, nevezetesen a szolidaritási alap, azért, hogy ez a segély, ez ennek eszközei gyorsan bevethetőek legyenek azért, hogy az érintett személyek szenvedését enyhítsük. A különösen súlyos katasztrofák esetén az áldozatok gyorsan kell, hogy támogatást kapjanak. A tanulmányok viszont azt mutatják, hogy egyre több katasztrófára lehet számítani a következő években Európában. Éppen ezért be kell fektetni ezekbe az eszközökbe azért, hogy gyorsan tudjuk a területeket az á- és az állampolgárokat megsegíteni természeti katasztrófa esetén. Emlékeztetek arra is, hogy Európának többet be kell fektetnie a prevencióba, azért, hogy elkerüljük az elkerülhető tragédiákat. Köszönöm. Köszönöm, Ernst kollega egy percben. Hölgyeim és uraim! Amire szükségünk van, az az, hogy a városi dimenziót erősítsük, hiszen a városok középpontban vannak. Itt van a demográfiai változás, és itt tapasztaljuk a szociális egyenlőtlenséget. És nem csak szavakra, hanem tettekre is szükségünk van, hiszen ezek a dolgok korunknak kihívását képviselik, és a kihívások ellen pedig csak megfelelő forrásokkal tudunk fellépni. Pillanatnyilag kapkodunk. A több éves pénzügyi keret esetében nem tudjuk, hogy a végén mi is lesz. A városoknak nagyon fontos jelentősége van a őket körülvevő vidék számára is. Említettem már a demográfiai fejlődést. Azt látjuk, hogy vidékről városba menekülnek az emberek. A városokban pedig bizonyos lakossági csoportokat kirekesztenek, mint például azokat a romákat, akiket rendszeresen kiszorítanak a városközpontból. A szegénység stigmája szétrepeszti a városi térségeket. Mindenkinek eh, lakást kell biztosítani, és eh, ezt pedig minél hamarabb meg kell oldani. Éppen ezért eh, szeretném világosan kijelenteni, hogy a kohéziós politikában nem szabad eszközöket csökkenteni. Köszönöm. Mölcer képviselő egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az, hogy a válság, a jelenlegi válság nehéz idejében mennyire fontosak a világos célkitűzések, a kelt a tigris példája és a spanyol szétpukkant buborék mutatja, ingatlan buborék. Az EU beruházásoknál az energiahatékonyság növekedése a kohéziós politikán belül a tervezett amortizációs átlagos öt éves időszakkal az épületek élet tartamát messze meghaladja. Éppen ezért a, egyértelmű a következtetés, amit a, a vitánk témája, témájaként a jelentés következtet, sokkal hosszabb időszakra van szükség a megtérülésnél. Éppen ezért sokkal jobb minőséget kell tudnunk megcélozni, olyan eredményekre van szükség, amely a támogatás politika eredményeképpen használható eredményeket hoz. Eh, Köszönöm. Van Nisztelrooy képviselő kapja meg két percben a szót. Elnök asszony, hölgyek, urak, eh, tisztes biztos úr, eh, nagyon mélyre nyúló jelentést olvastunk, de meghatározott az a mandátum is, amelyet a tagállamok és a, a bizottság kezében a tárgyalásokkal elérhet lefedhet. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy eh, a tárgyalások legfontosabb eleme a beruházások, az investíció legyen. Ezeket másként kell meghatározni, eh, az alapokat másként kell felhasznál, felhasználni, mint eddig. Ahogy eddig, elhang, eddig is elhangzott, a nemzeti szerződések, partnerségi szerződések, keretében kell ezeket a programokat megvalósítani, amelyek alapján a tagállamok választási lehetőséget kapnak, a konkurencia, a verseny erejével haladnak előre. Az az új felfogás, amely például a specializációra hegyezi ki a fejlődést, nagyon fontos az európai integráció szempontjából, és hiszen ez újabb lökést adhat az integrációnak. Európában Szükség van arra, hogy felgyorsuljanak ezek a folyamatok, sokkal hamarabb jutnánk eredményre. Hölgyeim és uraim, úgy gondolom, hogy a jelenlegi vitával meg kell vizsgáljuk azt is, hogy mi az, amit a tagállamokkal együtt megvalósíthatunk. A tagá- saját tagállammal való kapcsolatomból úgy látom, hogy az érintett üzemekkel, egyetemekkel és egyéb regionális városi partnerekkel kapcsolatot kell tudni tartani. Ha úgy gondolom, hogy 2014-ben újra az állampolgárok elé kell álljunk, és azt mondjuk, hogy a legnagyobb költségvetés a kohéziós alapok beruházási költségvetése, akkor bizony ezt sokkal színesebbé, sokkal díszesebbé kell tudni tenni. Egy kommunikációs tervre van szükség, még a a szokásosnál sokkal többre, jobbra, nagyobb erőfeszítéssel kell ezt a kommunikációs stratégiát megfogalmazni. Köszönöm. Herzlichen Dank. Als nächster Redner. Köszönöm szépen. A következő felszólaló másfél percre, Stavrakakis úr. Vagy kire proedre, kire Pitrop. Elnök úr, kedves kollégák! Először is Szeretnék gratulálni az előadónak, aki kitűnő jelentést készített a szolidaritási alapról. Ami engem illet, csatlakozom azokhoz, akik eh, hangsúlyozták, hogy ez az egyik legfontosabb eszköz, ez az alap, ahhoz, hogy az EU a szolidaritását kifejezze. Többször alkalmaztuk ezt az alapot, katasztrófák esetén, amelyek különböző tagállamokat sújtottak. Sajnos a dolgok kicsit lassan haladnak az alap mobilizálását illetően, és ez késedelmet okoz az érintett régiókban. Éppen ezért meg kell könnyítenünk ennek működését, akkor, amikor az alap különösen fontos. Sokkal rugalmasabb, könnyebben mobilizálható gyorsabban mobilizálható alapra van szükségünk, azért, hogy gyorsan segítséget nyújthassunk nagy katasztrofák esetén az egyes országokban, és így kifejezzük szolidaritásunkat, hiszen ez egyesít bennünket Európában. Köszönöm szépen. Van Dálen úr kap szót egy percre. Köszönöm szépen, elnök úr. Sajnos rendszeresen kell arról beszámolnunk, hogy a támogatási alapokat, a kohéziós alapokat megkurtították, a KKV-k csak 150 milliós támogatást kapnak, még multinacionálisok sokkal jobbak kilométeren kereszt, kilométereken keresztül lefektetik a vidéki területeken a világítást, de senki nem használja azt. A viszonylag gazdag Hollandiában kerékpárutakat építenek, mi az oka annak, hogy nem összefogott ez a fajta tervezés? Nem így kell eljárnunk. Úgy gondolom, hogy a különböző alapoknak a szegény régiókat kell támogatni. A, a rászoruló szalvaknak nagyobb lehetőséget kell biztosítani ezekből az alapokból, és nem szabad az esélyeket hagyni, elszaladni. Erre van szükség. Köszönöm szépen. A következő hozzászóló két percben beszélhet Simánszki úr. Köszönöm szépen. Nagyon sok. W ramach negocjacji wieloletnich ram finansowych sokan beszéltek e, a gazdasági növekedésről a több éves keret e, tárgyalásakor is. Akkor is mondtuk, hogy e, a költségvetés bizonyos pontjain a költségvetések csökkentést nem szabad megengedni, hiszen pontosan a szegényebb területeket támogató források csökkentése lenne hibás. Az Európai Bizottság logikája értelmében a következő pénzügyi periódusban a regionális fejlődési források felét az éghajlatvédelemre irányítanák át. Ez nem költséghatékony terület természetesen, és a, a célja a gazdaság kibocsátásmentesítése. Hogyha a források 50%-át a zöld gazdaságra irányítjuk át, akkor azokra a forrásokra kell, energiaforrásokra kell koncentrálnunk, amelyek ebből a szempontból lényegesek. Németország, ö, bocsánat, Lengyelországban ez a palagáz lenne, amely sokkal tisztább energiaforrás, mint a, a szén a, az éghajlatvédelmi tevékenységek finanszírozását leállítják, akkor az olyan országok számára, mint Lengyelország is, ez katasztrofális lehet, hiszen rengeteg üzemet, gyárat be kell zárni, és nagyon sokan utcára kerülnek. Ezeket a kockázatokat mind figyelembe kell venni akkor, amikor a kohéziós politika jövőjéről tárgyalunk. A szolidaritási alapokkal kapcsolatban pedig lássuk azt is, hogy támogatni kell a, az előadót abban, amikor azt mondja, hogy meg kell tudni ö, hosszabbítani és karcsúsítani kell ezt az eszközt. Az előadó jogosan jelzi, hogy a szolidaritási alap az egyik eszköze azon kevés lehetőségeknek, hogy valóban szolidaritásunknak adjunk jelet. Nagyon fontosnak tartjuk azt is, hogy a legrászorultabbakat segítsük. Herzlichen Dank. Köszönöm szépen. Egy percre most Anguráki szurkapszó. Köszönöm szépen, elnök úr. Ez a három jelentés a, az alapok felhasználásáról beszél. Közben ezek állami alapok, és a nagy vállalatok vezetői tudják alkalmazni őket a munkavállalók kárára. Ezek az alapok nem azért születtek, hogy azoknak könnyítsék a helyzetét, akiknek valóban szükségük van rá, főként akkor, amikor áradások vannak, földrengések vagy más, nemzet, más természeti katasztrófák, hanem különböző spekulátorok tudják ezen alapokat saját hasznukra felhasználni. Az Európa 2020-as stratégiáról van szó, amely antiszociális. Látjuk ennek eredményeit Görögországban. A görögországi alapok 60%-a az eredeti 40%-ban nem a az eredeti helyre érkeztek meg, és éppen ezért regionális szakadékok képződnek. Köszönöm. Köszönöm, a másfél percre Celler úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr, kolléganők és kollégák. Jó az, hogy az állandóan zajló trilógus mellé most négy jelentést is kaptunk, melynek címája a kohéziós politika ami az Európai Unió egyik leglényegesebb politikai szegmense. Hálás vagyok Casolino kollégámnak a jelentésért, hiszen nagyon jól bemutatja, hogy a városok fejlődése mennyire lényeges az európai kontextusban. Teljes mértékben támogatom Hán biztost, amennyiben azt mondja, hogy a 2020-as stratégia csak akkor érhető el, amennyiben a városokban és az urbánus térségben is megoldják a problémákat, hiszen az Európai Unió lakosságának 70%-a városban vagy városias térségben lakik, ahol szükség van a szociális befogadásra. Itt különféle véleményeket hallottunk arról, hogy mennyire fontos a fenntartató városi fejlődés. Itt van a Bristol megalapodás, a Lipcsei karta, most pedig a Toledo nyilatkozat. Itt az idő most cselekednünk kell. A strukturális alapokról szóló rendeletnek képezik a városok és a városi térségek is részét. Férjenek hozzá a strukturális alapokhoz, és a partnerségi megalapodásokban is jobban figyelembe kell venni a városokat. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A következő felszólaló egy percre Nilsson úr. Elnök úr, biztos úr, kollégák, hogy milyen szerepet játszon a kohéziós politika az energiapolitika megvalósításának eh, megvalósításában az egy nagyon lényeg, és nagyon nagy a jelentősége. Bizonyos eh, régiók számára pedig döntő jelentősége van. A példámat Észak-Svédországból hozom, és hat évvel térek vissza amikor egy regionális strukturális politikát alakítottunk ki ott, hogy stimuláljuk a fenntartható energiamegoldások kidolgozását. És igazából robbanás szerűen nőtt a kis és középvállalatok száma, amely odament és rengeteg munkahelyet teremtett. Tehát ezek a kis vállalatok rengeteg munkahelyet teremtettek az innovációs munkájuk mellett. Az energiatakarékossági innovációk igenis máshol is lecsapódhatnak. Tehát például a turizmus is fejlődött azon a területen. Tehát igenis lehetséges az ilyen fenntartató megoldásokat is alkalmazni. Köszönöm. Köszönöm szépen. A következő felszóló egy percre Girling asszony. Thank you, Mr. President. Köszönöm, elnök úr. Nehéz pénzügyi időket élünk, és biztosít kell az, hogy a strukturális kohéziós alapok jobban működjenek, jó eredményeket hozzanak. Nem csak az újraelosztásról van szó, hanem a 2020-as célok teljesítéséről is. Ezért üdvözlöm a többséget, amely megszavazta a jelentést. Gratulálok az előadónak. A szubszidiaritásra helyezte a hangsúlyt, ezt üdvözlöm, a tagállamok, és nem a bizottság játsza itt a főszerepet. És a flexibilitás, a rugalmasság is üdvözlendő javaslat a rendszerben. Hangsúlyt kell helyezni a tematikai koncentrációra, és a bevált gyakorlatot kell alkalmazni, ami sokkal jobb felhasználást eredményez a strukturális alapok esetében. Viszont csalódás számomra, hogy nem volt javaslat a megtakarításokra és a hatékonyság elérésére, azért, hogy oda tudjuk fordítani a pénzt, ahol szükség van rá. Sajnos most nem lehet a költségvetést a nehéz időkben emelni. Köszönöm szépen. Másfél percre Matula úr kap szót. politica de coeziune este un instrument al investiiei. A kohéziós politika beruházási eszköz, amivel a gazdasági növekedést, foglalkoztatást, versenyképességet növeljük és munkahelyeket teremtünk. A kohéziós politika a többéves pénzügyi keret kapcsán kell, hogy megvalósuljon, és csak így lehet a programokat hatékonyan megvalósítani. A konvergencia régiók országomban is a leginkább kitettek ennek a nagyon fontos tényező tehát, hogy csökkentsük a régiók közti különbségeket Európában, a kohéziós politika kapcsán. Ha csökkentjük a forrásait, akkor ezek a célok nem elérhetők. A versenyképesség nagyon fontos, ez a fő motorja a munkahelyek teremtésének. Éppen ezért a a városi környezetek felé való migráció egyre növekszik. A városok azok a területek, amelyek a leginkább függnek, és leginkább kitettek a globalizáció hatásainak és a válságnak is. A gyerekek a leginkább érintettek a negatív hatások kapcsán, a kirekesztés, gazdaságcsökkenés, szegénység kapcsán. Az Európai Uniós politikának éppen ezért erősíteni kell azokat a közigazgatási képességeket a városokban, a gazdasági szereplőket a városokban, amelyek mindezt megoldják. A, e, lehetővé kell tenni a városi hálózatok e, hatékonyabb használatát. Köszönöm. Köszönöm. A következő hozzászóló egy percben beszélhet, és Irigoya Perez asszony. Elnök úr, köszönöm szépen, biztos úr. Válságidőt élünk, ezt hallottuk már, aminek azonban nem szabad oda vezetnie, hogy a szolidaritás eltűnjön. A szolidaritási alapra természetesen szükség van, lehetőségre, politikára van szükség, amely megfelelő időpontban segít. A recesszió során el kell kerülni azt, hogy visszaszoruljon a munkaerő a háztartásokba. A versenyképesség további célkitűzés. A mai témánk, a mai jelentés az új kihívásokat is vázolja, a társadalmi fenntarthatóság, a területi összefüggése és összetartás erősítését is említi. A kohéziós politika rugalmasabb vá kell, hogy alakuljon, amely az egyes régiók igényeire szabható, de természetesen arra is figyelni kell, hogy a szolidaritás megmaradjon Európával, azokkal a régiókkal, amelyeket a leginkább sújtja a válság. Herzlichen Dank, Frau Kollegin. Köszönöm. A következő felszólaló Bielan úr. Köszönöm, elnök úr. Ami Korászka Bubinska asszony jelentését illeti, ne felejtjük el, hogy a legfontosabb célunk az energiaellátás diversifikálása. Ez ad nekünk biztonságot. Éppen ezért kettős megközelítése van szüksége. Először is eh, az importőrök felé kell kialakítanunk a politikánkat, másrészt pedig mindent meg kell tennünk azért, hogy eh, a helyi energiaforrásokba investáljunk. Nagyon sok palagázunk van nekünk, és ez alacsonyabb energia árakat jelenthet, jobb biztonságot a közösségnek. Az energiapolitika azt jelenti, hogy a regionális energiapolitikákat is támogatni kell, és különösen azokat a régiókat, amelyek a válságtól szenvednek. Szükség van jó energia együttműködésre a partnerség keretében azon országok vonatkozásában, amelyek közel állnak az EU-hoz. Lengyelországban jelentős a megújuló energiaforrások alkalmazása, sokat fektetünk ebbe, de a fosszilis fűtőanyagokat még mindig túlzott mértékben alkalmazzuk. Köszönöm. Most Sánchez Schmidt asszony kap pénzt, má, szót másfél perc. Merci, monsieur le président. Monsieur le Köszönöm, elnök úr. Biztos úr, kedves kollégák, ez a négy jelentés mindegyike a pénzügyi szolidaritáson alapszik a különböző területek között, és azt reméljük, hogy a 2014 utáni reform során segíthetjük fokozottabban az állampolgárokat. Több millió eurót kaptak 2002 óta a tagállamok a katasztrófák során. Éppen ezért ennek létfontosságú a szerepe a határidők túl hosszak, az eljárások bonyolultak, sok a jogbizonytalanság, sokszor visszautasítást élnek meg az érintettek, és éppen ezért az állampolgár társaink ezt nem szívesen látják. A városok átalakítása, energia, célra felhasznált összegek a tagállamok által, stb. Ezek mind a jövő céljai kell, hogy legyenek. A versenyképesség az összes térség szempontjából rendkívül fontos, megújuló energiaforrások alkalmazása a városokban, hatékonyabb energiafelhasználás az épületek során hatékonyabb természeti erőforrás felhasználás. Van Rompuy úr sokat szólt az utóbbi időben a területi együttműködésről. A, Európai Unió csak akkor talál jó visszhangra az állampolgárok körébe, hogyha ambiciózus terveket dolgoz ki. Köszönöm szépen. Egy percre De Angelis úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. A kohéziós politika egy nagyon értékes eszköz a növekedés, a fejlődés és a munkahelyteremtés érdekében. Amennyiben a kohéziós politikát és a kohéziós eszközöket jól felhasználjuk, akkor sikeresek lehetünk. Én elégedett vagyok a fáradozásokkal. Nagyon fontos lépéseket tettünk annak érdekében, hogy a régiókat, az önkormányzatokat erősebben bevonjuk a kohéziós politikába. A tervezéstől egészen a megvalósításig partnereink az érintettek. Ez pedig nagyon fontos. Nagyon lényeges az, hogy a helyi testületek megfelelő kombinációt állíthassanak össze a kohéziós eszközökből. Nagyon fontos az is, hogy eh, alternatív finanszírozás is legyen, legyenek eh, mikrohitelek. Hiszen a mikrohitelek segítségével nagyon sokan eh, jutnak hozzá forrásokhoz. A többszintű kormányzatot kell bevezetnünk annak érdekében, hogy a polgárok többet profitáljanak a kohéziós politikából. Köszönöm szépen. A következő felszólaló másfél percre Teixeira úr. Köszönöm, elnök úr. Biztos úr, ez a vita ma zajlik, másodszor tartunk vitát rövid időszak alatt, és Portugália már második alkalommal kérte az alap mozgósítását a madérai partmenti természeti katasztrófa miatt, amely tavaly novemberben következett be 2010 óta, már többször volt igen kedvezőtlen időjárás Madérán. Szeretném elmondani, hogy ellentmondás van azon tény figyelembe véve, hogy az EU természeti katasztrófa esetén azonnal tudna reagálni katasztrófa esetén a határokon kívül, de az EU határain belül erre nem képes, pedig Madérától a kérés már hosszú idővel ezelőtt érkezett, és az érintett lakosságot valóban meg kellene segíteni a bizottság és a tanács szisztematikusan blokkolt minden fellépést, és éppen ezért két választásuk van, vagy megreformálják az alapok aktiválásának a rendszerét, vagy pedig a szolidaritásnak nem lesz értelme, mert mindig későn fog érkezni azokhoz, akiknek szükségük van rá. Köszönöm szépen. Egy percre most Tabajdi úr kap szót. Bank. Tisztelt elnök úr, Hán biztos úr! üdvözlöm hogy derek vaughan jelentése egyértelműen felhvja a figyelmet a kohéziós politika legfontosabb célkitűzésére a leszakadó régiók felzárkóztatására. elfogadhatatlan hogy a rossz helyzetben lévő illetve a kohéziós régióktól pénzt vegyenek el. two thousand and fourteen től szinten kellene tartani a kohéziós politika keretében a legrosszabb helyzetben lévő régiók számára elkülöntett forrásokat

hogy a források felhasználási szabályainak túlzott szigortása ne lehetetlentse el a kohéziós források lehvását. köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen. A következő másfél percben Biztos úr, az Európai Szolidaritási Alap szükséges, és a jövőben is szükség lesz rá. Rugalmasabbá kell tenni, és gyorsabban kell tudni reagálnia a helyzetekre. Egyszerűbb kritériumokra van szükség, és arra, hogy az alap eredményeiről sokkal pozitívabban tudjunk beszámolni. Hogyha azt szoktuk mondani, gyorsan áld ki, két, kétszer áld ki, gyorsan áld, és ez a katasztrófák idején sokkal inkább így van. Nálunk is óriási áradások voltak, egyéb természeti csapások, vízi erőművek, infrastruktúra szenvedte ennek kárát, és a természeti katasztrófák következményeképpen nagyon sokan maradtak gyakorlatilag minden nélkül, energia ára minden nélkül. Nagyon fontos elemek ezek, és éppen ezért az emberek támogatására jobban kell figyelni. A károk nagyon sok esetben oly mértékűek voltak, hogy elviselhetetlenné vált az emberek számára az élet, ezért van támogatásra szükségünk. Köszönöm. Köszönöm én is a következő hozzászóló, Westfálasszony egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos úr, kedves kollégák! A várospolitika a jövő politikája. Társadalmilag igazságos és fenntartható növekedést kell biztosítani. Az európai, gaz, az európai GDP 80%-ánál nagyobb arányban a városok termelékenysége a, a termelő. Az előregedett infrastruktúra, a demográfiai változás nagyon sok kihívást jelent, éppen ezért ambiciózus várospolitikára van szükség. Az európai strukturális politika ehhez járulhat hozzá. A jelenlegi jelentéssel úgy gondolom nagyon fontos szempontot hangsúlyozunk. Hogyan lehet a városrehabilitációval gazdasági növekedést is elindítani? Ez egyfajta konjunkturális program döntő szerepet játszanak az alapok. A tárgyalások során az EFTA rend, tárgyalásainál javítani kívánjuk azokat a, a területeket, ahol szükség van a fenntartható ökológiai, ökológikus és gazdaságos városrehabilitációra. Erre van az embereknek szükség a városokban. Köszönöm. Köszönöm szépen, kolléganő. Most érünk el a hivatalos hozzászólásokat követően a spontán hozzászólókhoz. Hálátlan feladatom van, hiszen egyrészt nagyon jelentős késést örököltem, másrészt nagyon sokan kívánnak hozzászólni

A következő felszólaló egy percre Jordanas. Govorila bomo o poročilu Lene Kolarske Bobin. Köszönöm. Néhány szót szólnék Kolarska Bobinska asszony jelentéséről. Ez kitűnő ez a jelentés. Gratulálok a kollégámnak. Az energia rendkívül jelentős, mert eh, a gazdaságra hatással van új munkahelyeket teremt, és eh, az energiaszektor két képezi a legtöbb CO2 kibocsátást. Nagyok az energiaigények, és éppen ezért fenntartható energiát kellene termelnünk, ezek többe kerülnek. A fenntartható befektetés csak akkor lehetséges, hogyha erős a gazdaság. Ezért ki kell használni a kohéziós politikát, úgy kell felhasználni, hogy minden tagállam teljesíthesse a megszabott célokat a kohézió és a környezetpolitikák terén. Kiemelem az energiahatékonysági projektet, a lakásépítés és a határon túli hálózatok terén. A bizottságot arra kérjük, hogy stratégiát dolgozzon ki arról, hogy hogyan lehetne a kis projektek esetén az energiahatékonyságot javítani. Köszönöm. Tornasszony, Tikau asszonytól elfogad egy kék kártyát? Parancsoljon. Köszönöm. Jordan asszonytól szeretném megkérdezni, hogy csak a fenntartható energiaforrásokat kell segíteni, vagy az eddig az energiahatékonyságra fordított pénzalapok a lakások és a az épületek esetén szüksége, elégesek voltak-e. Szerintem 10-15 százalékra van szükség ahhoz, hogy a közlekedés is hatékony legyen a városokban, és főként az épületek energiahatékonyságára kell alapokat fordítani. Válasz. Ha jól értettem az ön kérdését, ezen eh, pénzügyi terven belül a megújuló energiaforrásokra helyeztük a hangsúlyt. Szerintem jó utat választottunk. A következő pénzügyi tervben erre kevesebb figyelmet fordítunk, hanem majd inkább az energiahatékonyságot helyezzük előtérbe. A tagállamokkal való tárgyalás eh, igen fontos, és e tárgyalások során az összes projektet támogatni kell. A ház lakásépítés szintén igen eh, nagy hatású Köszönöm. A következő felszólaló egy percre Színalova asszony. Köszönöm. A területi kohézió a 2020-as stratégia egyik főelve. Ha hitelesek akarunk lenni az európai állampolgárok szemében, akkor támogatnunk kell ezeket a szegény régiókat, a 2014-2020-as időszakról tartott tárgyalások során. A közlekedési bizottság árnyék jelentés tevője vagyok, és éppen erre helyeztem a hangsúlyt. A területi kohéziót ki kell emelnünk, valamint a közlekedési infrastruktúrák fejlesztését az EU szegényebb régióiban 2050-es időszakig. Szerintem nem fogadható el, hogy a kohéziós országok számára csökkentsék a finanszírozást az először érkezett, először lesz kiszolgálva elv alapján, amelyet a bizottság javasol. A legkevésbé fejlett országoknak is lehetőséget kell adni arra, hogy jó minőségi projekteket készítsenek, és a maximális nekik fordított adott összegeket felhasználhassák. Köszönöm szépen. Alves úr egy percre. Obrigado. As RUP estão excluídas. Köszönöm. São fronteiras externas. A határon túli együttműködésről is szó volt. Az Azorri szigetek félúton vannak Európa és Amerika között, éppen ezért igen szoros a kapcsolat az USA-val, mert nagyon sok azori szigeteki, volt azori szigeteki ember él az Egyesült Államokban. A már meglévő kapcsolatokat el kellene mélyíteni, és új lehetőségek is nyílnának a jelentős ott élő közösség révén, figyelembe véve, hogy az Egyesült Államok nagy potenciált jelent az azori szigetekkel való kapcsolatokban. Az USA most jelentősen csökkenti katonai tevékenységét ezeken a szigeteken. Ennek negatív eh, következményei vannak. A határon túli együttműködés ez rendkívül hasznos lenne ebben az esetben az EU számára. Sok haszonnal járnak. Köszönöm. Köszönöm. Egy percben Ferére úr a következő hozzászóló. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagy kár, hogy ezt a témát nem külön tárgyaljuk, hanem több jelentést egybe vontunk. A kohéziós politikára nagyon kell figyelni, megfelelően, egyértelműen koncentrálni. Meg kell nézni, hogy melyek azok az elemek, amelyek fontosak a e politikai területen. A forrás kevés, nem, a célkitűzéseket újonnan kell megfordít, megfogalmazni, gondol, gondoskodni arról, hogy a kohézió valóban kohéziót jelentsen, és ehhez forrásokat kell tudni csatolni. Ne csak puszta propaganda legyen az, amit a kohéziós politikánk takar. Az Európai Bizottságnak egyértelművé kell tenni, hogy a forrásokat a kohéziós célok számára biztosítja, még akár meg is duplázza. Nem kevesebb forrást ad a programok megvalósítására. Ez azt jelenti, hogy az eredményeknek is megfelelőnek kell lenni. Több, nagyobb igényről és nagyobb ö, egységre van szükségünk. Köszönöm szépen. Az utolsó felszólaló Obermeier úr a során. Köszönöm szépen, és köszönöm azt is, hogy kapok férfi létemre felszólalási időt. Nagyon fontos, hogy központiak legyenek a stratégiák, és a szereplőket a helyi szinten tudjuk bekapcsolni. A szervezeti meccéspontok a számvevőszék jelentéséből is tudjuk, hogy pontosan ezek azok a pontok, a, ahol csalásra, korrupcióra is mód adódhat. Éppen ezért nagyon fontos, hogy megfelelő, észre, észszerű e, intézkedésekkel, decentrális tervezéssel összefüggel megfelelő védelmet is biztosítson a korrupcióval szemben. Nem csak egyes vizsgálatokra van szükség, hanem az esetleges negatív kölcsönhatásokat is végig kell gondolni a kohéziós politika tervezésekor. Nem szabad, hogy a visszaéléseket ösztönözzük és elfogadjuk. Köszönjük szépen! Köszönöm én is a hozzászólónak. Mint mondtam, nagyon sajnálom, hogy a spontán hozzászólásokban nem tudtunk minden hozzászólónak lehetőséget adni a felszólalásra, de mint jeleztem, jelentős az időben a késésünk. Ezért a következő hozzászóló most a bizottság nevében Hán biztos úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is köszönöm az igen élénk hozzászólásokat és vitát. Sokkal mélyebb valóban a kérdés tárgyalása evitával is. Az egyik legfontosabb kultúrtörténész Manhold mondta, hogy az állam az emberiség legnagyobb találmánya az egyetlen dolog, amelyet feladatként lehet meghatározni a kultúra terjesztése. Az állam a társadalmi fejlődések laboratóriuma, és ennek megfelelően az európai szinten is nekünk foglalkozni kell a városokkal, a városi területekkel is. A 2020-as célok csak akkor érhetők el, hogyha a városok problémáit tudjuk megoldani. A területi, vidéki terület szintén nagyon fontos kérdés, ez külön jelentés témája. Integrált, de, és ez a szabályozói lehetőségeinkkel lehetővé válik, személyre szabott, helyzetre szabott kezdeményezésekre van szükség. Nagyon fontos az is, hogy a többszintű irányítási kezdeményezés, amelyet a bizottság javasol, a szabályozók révén megmaradhat a tárgyalások során, bebizonyosodik majd, hogy a végrehajtása lesz a döntő. Nagyon fontos lesz a, ennek a többszintű irányításnak a végrehajtását nyomon kövessük. Az energiahatékonyság volt a következő téma, az energiatermelés, az energiahatékonyság mérése. Akkor, amikor, e munkakör, amikor én munkámat megkezdtem, akkor még nagyon sok meggyőzése volt szükség, hogy az energiát súlyponti kérdésként kezeljék. Azóta ezen már túl vagyunk, örülök is ennek a fejleménynek. Remélem, hogy az elkövetkező szabályozásban a minimális allokációkkal tudunk figyelni azokra a problémákra, amelyeket felvetettek. A szolidaritási alaphoz néhány szót fűznék. Itt is, ahogy bejelentettük, néhány hét múlva megfelelő javaslatot fogunk előterjeszteni. Már ma sajnos csalódást fogok okozni, mert nem lesz lehetőség arra, hogy a szolidaritási alapot a rendes költségvetésbe vezessük át, továbbra is költségvetésen kívüli elem marad de természetesen a szükséges eljárásokkal együtt az értékelés, a megfelelő nagyságrendek, a kártérítések. Már most be tudom azonban jelenteni azt, hogy lesz egy olyan javaslat, melynek célja a katasztrófák előzetes megítélésének a könnyítése. Nem tudom, hogy esetleg a, a telefonálók egy kicsit csöndesebben beszélhetnének-e. Az elnök közbeszól, hogy köszöni a biztos úrnak, hogy ezt megjegyzi, hiszen ő is többször már jelezte, hogy telefonálni a teremben nem lehet. A biztos úr folytatja. Tehát a, a katasztrófák meg, előzetes megítélését, katasztrófák hatásainak előzetes megítélését könnyíteni fogjuk, hiszen jelenleg sokkal bonyolultabb eljárás van. Szeretnénk egyszerűsíteni tehát abba az irányba mutatva, hogy az érintettek sokkal nagyobb biztonságban érezhessék magukat a kártérítések kifizetésével kapcsolatban. Úgy gondolom a tisztesség megkívánja ezt. Különösen a természeti katasztrófák és egyéb katasztrófák esetében. A prevenció szó is elhangzott, szeretném külön kiemelni én is. Nagyon fontos szempont ez, a jövőben erre figyelni kell. Köszönöm a különböző utalást a több éves tárgyalás pénzügyi keretekre vonatkozott, hiszen ezzel kapcsolatban nem is tudok mit hozzáfűzni. A bizottság álláspontja egyértelmű. Köszönöm mindenkinek, aki jelezte, hogy tematikailag is összpontosítanunk kell. Valóban mindannyiunknak foglalkozni kell azzal, hogy szükséges a kommunikációs munka meg kell, el kell tudnunk adni ezeket a politikákat is ezzel a szóval élve, hadd mondjam, mert hiszen ez a politika, a beruházási investíciós politika azt jelenti, hogy emberekbe, régiókba, struktúrákba investálunk, és ez nem mond ellen a szolidaritás gondolatának. A szolidaritás az allokációban tükröződik, hiszen a források 75%-a a legszegényebb régiókba ebbe a 25%-ba kerül. De az, hogy hogyan használják fel a beruházásoknál ezt az investíciós forrást, megfelelő filozófiát kell, hogy kövessen. A kommunikációnak ebben is fontos szerepe lesz természetesen. Fontos, hogy a kommunikáció tükrözze azt, hogy milyen mértékben lehet a jól felhasznált beruházási forrásokkal munkahelyeket fenntartható gazdasági növekedést teremteni. Köszönöm. Köszönöm, biztos úr. És köszönöm barátomnak azt, hogy a kommunikáció idején mindig megfelelő körülmények között kell tudnunk kommunikálni. Kocolino úr a következő hozzászóló három percre. Tito Két alapkoncepciót erősítettünk meg a három jelentés segítségével. Köszönöm minden kollégának a hozzászólást és az előkészítésben adott támogatást is. Ez az alap felhasználás azt is jelenti, hogy munkahelyeket is létre kell hoznunk a következő években, és az új strukturális alapprogramnak legalább 5%-a a városok fellendítéséhez, minősítéséhez kell, hogy hozzájáruljon. Szeretném a bizottság munkáját kiemelni etéren. Természetes a megállapítások mellett még egy harmadikat is ki kell emelnem, és szerintem a vitában ez kidomborodott, mégpedig a városok témája. Európa képes arra, hogy a növekedés útjára állítsa önmagát, és a városok szerepe révén lehet-e valamilyen kiutat találni azért, hogy a fenyegető recessziót elkerüljük, hiszen ez már a válság kezdete óta ott lebeg előttünk fenyegetésként. El kell gondolkodni azon, hogy az új költségvetésnek milyen forrásokat tudunk találni, erről ma szó volt. És próbálkoznunk kell, kísérletezünk, de mit? A projekt kötvényeket, a városi infrastruktúrák esetében felhasználásra? És itt a bizottsághoz fordulok, a biztoshoz erősebb jogalapot kell biztosítani ennek a politikának, ezen dolgozni kell, hiszen az alap kicsit gyenge, és a jó alap lenne, akkor Európa itt döntő szerepet játszhatna. Köszönöm szépen, Vón úr kap szót kettő percre. Köszönöm szépen, nagyon rövid leszek. Szeretném megköszönni a biztosnak, hogy eljött és szólt hozzánk. Szeretném megköszönni a kollégáimnak is, hozzászólásaikat. Szeretném megköszönni az árnyék előadóknak és mindazoknak, akik véleményt adtak le a saját jelentésemhez. Itt széles támogatást érzek az elképzeléseink irányában. Azonban még nagyon sok munkát kell végeznünk, és pedig annak érdekében, hogy a szabályokat valahogy jobban összeillesszük. És hogyha ezt elérhetjük, akkor szerintem ez jó lenne a kérvényezők számára, hiszen sokkal hatékonyabbak lehetnének az Európai Uniós alapok a jövőben. Ahogy a biztos mondta, nagyon fontos, hogy az alapok a jövőben hozzájáruljanak ahhoz, hogy elérjük a 2020-as célokat. Azonban nagyon fontos az, hogy egyszerűsödjön a folyamat a kérelmezők számára is. Ezen kívül garantálnunk kell, hogy rugalmas legyen a folyamat hiszen így mindenki saját egyéni szükségleteinek értelmében élhet majd az alapokkal. Én említettem mechanizmusokat is a jelentésemben, hogy hogyan tudnánk alapokat összevonni. Örülök a vitának. Számos régió már használja ezeket a mechanizmusokat, hogy valahogy összevonja ezeket az alapokat. Más régiók még nem élnek ezzel a lehetőséggel. Tudjuk, hogy vannak más alapok is, tehát például a horizont 2020-as. És mindezen okokból kifolyólag együtt kell működnünk a helyi hatóságokkal, a régiókkal, hogy megtudjuk a legjobb gyakorlatokat. És hogy ezeknek milyen hatása lesz majd a jövőben. Hogyha ezt elérjük a bizottsággal együtt, akkor sikeresek lehetünk. Köszönöm szépen, kolléga úr. A következő felszólaló kettő percre Kolárszká Bobińská asszony. Mówiliśmy tutaj dużo o miastach, które mają się rozwijać. Sokat beszéltünk a szállás arról, hogy milyen szerepe van itt az állampolgárnak, ők a mozgatói a régióknak, de sajnos ez nem mindig van így. A néhány régió igen nagy nehézségekkel küzd az új befektetések vonzása terén. Éppen ezért több pénzt kell az energia fejlesztésre fordítani a kohéziós alapokon belül. Hiszen kollega elmondta, hogy Észak-Svédországban hogyan sikerült az energiaforrásokat decentralizálni. Én a Lublini régiót képviselem, ez az EU keleti határa mezőgazdasági térség, és még most is minden ki az új lehetőségeket, az új lehetőségekre számít. Szeretnének különböző energiaforrásokba befektetni, a megújulókba, de nem csak ezekben, mert a földgáz és a palagáz szükséges a zöld energiaforrásokhoz. A, a, az is rendkívül fontos, hogy kétfajta energiát eh, hozzunk létre most. Eh, o pieniądzach, które będą przykrawane do potrzeb regionu. Nem csak a pénzről gondoskodhatunk, vagy gondolkodhatunk, ezeket eh, a régiókra kell szabni, de úgy is gondolni kell ezekre a pénzalapokra, hogy ezek kell, hogy illeszkedjenek a régiókra. Nem csak arról van szó, hogy különböző energiaforrásokba fektetünk bele, hanem ennek a munkának különböző részei vannak, amelyek kell, hogy illeszkedjenek. Milyen is az a régió, fontos a pénz, de ezt hatékonyan kell elkölteni. Köszönöm. Herzlichen Dank, Frau Kollegin. Als nächste Köszönöm szépen. A következő felszólaló, kettő percre Eszteras Feragut asszony. Köszönöm. Tisztelt elnök úr, tisztelt biztos úr. Most szeretném mindenkinek megköszönni az együttműködést, akik részt vállaltak ebben a munkában, és szeretném megköszönni a biztosnak is, hogy meghallgatott minket. Reméljük, hogy valahogy egyszerűsödnek majd a módszerek, egyszerűsödnek a szabályok, hiszen ön is említette, hogy nagyon fontos az, hogy a nyitottság, a transzparencia is jelen legyen a döntéshozatal során. És uh, itt nagyon fontos uh, például az, hogy hogyan je, hogyan beszélnek majd a katasztrófákról, tehát hogy milyen mutatót lehetne kidolgozni ebben a tekintetben, de vannak más szempontok is. Tehát mérhető, nem mérhető károk a természetben, a környezetben. Ezek olyan dolgok, amelyek nagyon erősen hatnak egy adott régió életére. Hogyha 2014-ben sikerül létrehoznunk azt, amire a bizottság most dolgozik, akkor ez minden EU-s polgár számára nagyon pozitív lesz. Főleg a szolidaritás tekintetében. Biztos úr, számíthat ránk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most a négy jelentésről szóló vitát lezárom. Kocsalino, Vón és Estrad Ferragut asszony jelentéséről holnap szavazunk, Kolárszka Bobinska asszony jelentéséről pedig szerdán 12 órakor szavazunk. Akkor most áttérünk a következő jelentésre. Berlinger úr jelent